Okay. Uh, dear colleagues, good morning. Uh, we will start with the first point on our agenda. It's the European Commission report. Um... A bizottság jelentése Románia előre haladásáról van a napi rendünkön, és a bizottság jelentése Bulgária előre haladásáról az együttműködés és kontrolljárás kapcsán Bulgária és Románia 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. Az korrupció elleni harc és az igazság, igazságszolgáltatás reformja némi kívánnivalókat hagyott maga után. Azóta a bolgári és a román szervek az Európai Unió ajánlásait követ tették. A 2017-es országjelentést januárban hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság. Ennek alkalmából Williams List a fő, az Európai Bizottság főtitkárságáról éppen ezért hívtuk meg. Sliss úr, parancsoljon öné a szó. Thank you very much, and thank... Köszönöm szépen. Köszönöm még egyszer, hogy az Európai bizottság felvázolhatja a januárban elfogadott két jelentést. Idén a két jelentés kicsit más megközelítést alkalmazott, mint a múltban. A CVM, ahogy ez a mechanizmus ismert, tehát a Cooperation Verification Mechanism, Bulgária és Románia esetében ez az együttműködési mechanizmus Eh, ez egy, igazából egy, egy, egy tíz éves eh, munkát eh, jelent, ezért ebben a jelentésben a korábbi jelentésekhez képest más a megközelítés, más a felépítése is a jelentésnek. Azt vizsgáltuk, hogy az eredeti CVM döntések mit írtak elő, és hogy ezek teljesítésében a két érintett tagállam meddig jutott, és elmondhatjuk, hogy az eredmények pozitívak, és arra kell ösztönözni a két tagállamot, hogy gyorsítsák ezt a munkát. Nagyon konkrét ajánlásokat is teszünk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet elérni. A múltban volt már, hogy a CVM hatáját tekintve fogalmazzunk világosabban, pontosan mit is várunk biz, Romániától és Bulgáriától. Remélhetőleg ez a jelentés a felépítésén fogva világosabbá teszi majd mind. Unless, uh, as it's described in the, uh... Ahogy a jelentés ezt egyértelműen elmondja, próbáljuk az elért eredményeket pontosan leképezni. Vannak úgynevezett benchmarkok, és ezeket egyesével veszük végig a jelentésben, hogy az egyes benchmarkokban meddig jutott a két ország. Amikor minden ajánlást teljesít a két ország, akkor hivatalosan is lezárjuk ezt a CVM-et. Nos, úgy érezzük, hogy az Európai Bizottság jelenlegi mandátuma, ciklusa alatt próbáljuk lejárni a CVM-et. Ez úgy érezzük, hogy teljesíthető célkitűzés. Hogyha megvannak a megfelelő mechanizmusok, akkor a fenntarthatóság is garantálható. Azt is említeném, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, hogy megragadja az alkalmat, hogy a CVM-et más területekhez nem kapcsoljuk. Lássuk akkor a két jelentést, kezdjük talán Bulgáriával. Tíz év elemzéssel mit mondhat, elemzésével mit mondhatunk ki az igazságszolgáltatás reformja terén jelentős eredményeket értek el, például az alkotmányos keret eh, megújításban. A jogi keret, eh, az elszámoltathatóság, a szakmaiság és a hatékonyság terén is. Az igazságszolgáltatás reformja 2015-ös úti tervet kell követni most már két külön kamarával bír a legfelsőbb bírói tanács, átláthatóbbak a szabályok, az egy bíró, egy szavazat elv működik, és a nyári választások egyértelműen megmutatják majd idén nyáron, hogy a legfelsőbb bírói tanács a közvélemény bizalmát el tudja-e nyerni. A az igazság szolgáltatási um, ellenőrzési hivatal terén is komoly előrelépés tapasztalható. Az igazságszolgáltatási reform folytatása, illetve a büntető törvénykönyv alkalmazása, és általában um, az ügyészség működése terén is analysis of the Bulgarian prosecution. A bolgár ügyészség reformja fontos, ugyan független végrehajtó hatalomtól, de Azért még itt maradt tenni való a, a korrupcióval kapcsolatos és a szervezetbűnözéssel kapcsolatos benchmarkok teljesíte részleges. A jelentésben kimondjuk, hogy történt előrelépés, például főként a szervezetbűnözés visszaszorításában. Ez igazi kihívás a szervezetbűnözés kapcsán. Más országokhoz most már inkább hasonló a helyzet fontos intézményi reformokról is beszámolhatunk, ugyanakkor például a büntető eljárások tekintetében vannak még hiányosságok. A legkomolyabb kihívások a korrupció elleni harcban keresendőek, annak ellenére, hogy nagyon komoly intézmény erőfeszítéseket tettek a uniós csatlakozást követő első pár évben, illetve nagyon ambiciózus korrupció ellenes stratégiát fogadtak el 2005-ben. Ez a stratégia, illetve ennek végrehajtása még a korai stádiumban van. A korrupció ellenes törvényt 2015-ben nyújtották be a parlamenthez, nagyon lassan megy ennek az alkalmazása, a, ami némi árnyékot vett arra, hogy valóban megvan-e a politikai szándék ennek végrehajtása érdekében, illetve hogy bíróságítélteknek mennyire tudnak érvényt szerezni. Az egyik ajánlásunk az, hogy a 2015-ös korrupcióellenes stratégiát ö, ö, hagyják végre egy korrupcióellenes ügynökséget állítsanak fel, és a, főként a legkockázatosabb területeken próbálják ezt visszavetni. Összességében az előrelépés nem volt olyan gyors, mint amire számítottunk Bulgária esetében, vannak még kihívások, de hogyha kellően eltökéltek és kemény erőfeszítéseket tesznek, akkor úgy érezzük, hogy a várható idő határon belül elérhető ez Romániával folytatva a az igazságszolgáltatás rendszere, a bírói rendszer átdolgozása elkezdődött. A magisztratúra legfelsőbb tanácsa tekintetében nagyon komoly eredményeket értek el a reformok terén. A politika és a média támadta a e, bírói kart és általában a bíróságok működését. Nagyon komoly jogi reformokról számoltunk be. A büntető és polgári törvénykönyv reformja sor e, került. A tisztességes bírósági eljáráshoz e, való jog is azt hiszem, hogy garantált. Ezen fennmaradó hiányosságok száma viszonylag korlátos, korlátozott, és az a magisztratúra a legfelsőbb tanácsa ez évben kezdett egy új ciklust és egyértelmű reformstratégiát dolgozott ki. Uh, 2013 óta az fedhetetlenségi ügynökség nagyon jó eredményeket ért el, például a közbeszerzések tekintetében is. Egy egyértelmű, konszolidált jogi keret azonban mai napig nincsen, pedig ez a, az elszámolhatatlóság egyik köve és elő feltétele. A fedhetetlenségi ügynökség által megállapított takkal általában semmi nem történik, akkor is, hogyha ezt bíróságok is visszaigazolják. A magas szinten elkövetett korrupció terén nagyon komoly előrelépést mutatott az elmúlt tíz évben Románia, bár mind az ügyészség, mind a bíróságok tekintetében fel lehetne gyorsítani eh, a reformokat. A Országos Korrupció ellenes eh, igazgatóság eh, munkája is azt hiszem, hogy megérdemli a, a pozitív megjegyzéseket, ugyanakkor a média és a, a politika kritikája a bírósággal szemben, például, hogy a képviselők mentelmi jogát nem szívesen fel, nem nagyon függesztik fel, ez nehezíti a dolgokat. A korrupció elleni harc minden szinten, ez úgy érezzük, hogy mindenki egyetért azzal, hogy ez továbbra is probléma. Az alacsonyabb szinten elkövetett korrupció elleni harc az ügyészség és a minisztérium munkájában fontos szerepet kapott. Megvan erre a stratégia, de a korrupció megelőzése és az állami intézmények eh, proaktív megközelítése nélkül ez nem fog menni. Overall, in conclusion, the two reports contain a Mindkét jelentés alapvetően pozitívan számol be az eddig elért eredményekről. Hogyha további eredményeket látunk, akkor a CVM-et lezárhatjuk. Hogyha a haladás vagy a, a folyamatok megfordulnának, akkor természetesen ez nem lehetne semmiképpen sem garantált. Az európai bizottság éppen ezért azt kéri mindkét tagállamtól, hogy folytassák a megkezdett munkát az Európai Bizottság ajánlásai alapján, hogy a CVM-et lezárhassuk. Hogy pontosan erre mikor kerül sor, az attól függ, hogy a parlament, a kormányzat, illetve a bírói kar és minden állami, érintett állami ügynökség teljes mértékben magáévet tegye ezeket az ajánlásokat. Reméljük, hogy reformok felgyorsulását el tudjuk érni a közös együttes munkával. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most a képviselők kapják meg a szót. Makovej asszony, Stevens asszony, Rapini kolléga és Sógor úr jelentkeztek szólásra, úgy látom vannak mások is, nagyszerű. So we start uh, in the order of the group and uh... Akkor megadom a szót az első felszólalónak. Yes. Gabriel asszony. Miss Gabriel, you have the floor. That's fine. merci, merci, monsieur le président. elnök úr. Bolgárul fogok beszélni на комисията за представянето на публикувания в началото на годината. Köszönöm szépen a bizottságnak ezt a beszámolót. Bulgária előrehaladásáról, már ami az érintett mechanizmust életi. Tíz évvel azután, ahogy Bulgária és Románia csatlakozott az Európai Unióhoz, illetve tíz évvel vagyunk azután, hogy a CVM elindult. Ez a mechanizmus nagyon hasznos volt a reformok szempontjából. És nagyon sokat segített a bolgár kormánynak a, az igazságügy reformjában és a korrupció elleni harcban. Az elmúlt években nagyon sok kérdés merült fel a mechanizmus hatékonyságával kapcsolatosan. Nincsenek világos kritériumok, amelyek alapján indokolt volna a mechanizmust felfüggeszteni. Viszont nagyon fontos volna világosabb kereteket kialakítani, már ami a határidőket illeti a különböző mérföldkövek teljesítésére nézve. Nagyon hálás vagyok a bizottságnak, hogy az legutóbbi jelentésben a kulcsfontosságú lépéseket világosan felvázolták, és az eddigi haladás alapján most először konkrét ajánlásokat is tettek. Kérdésem. Ha ezek az ajánlások végrehajtásra kerülnek, ezután a CVM-et megszüntetnék? A legutóbbi jelentésben nagyon sok ajánlást fogalmaznak meg az átláthatóság fokozásáról és a jelentéstétel javításáról. Érdekelne, hogy részletesen hogyan képzelik ezt el. Vajon azt az eljárást folytatjuk majd, amit eddig tettünk, vagyis amelyben a jogállamiság a legfontosabb elv, valamint a rendszeres párbeszéd a bizottsággal. Hol van szükség változásra? Amikor a jogállamiságról beszélek, akkor még egyszer hangsúlyoznom kell, hogy tavaly októberben az Európai Parlament elfogadott egy javaslatot egy kötelező európai szintű jogállamisági mechanizmusra nézve, amely minden tagállamra vonatkozna. És ez hozzájárulhat, hogy felmérjük szisztematikusan a tagállamok haladását. Ez egy külön mechanizmus, illetve ez esetben a Bulgária és Románia által létrehoz, számára létrehozott külön mechanizmus megszűnhetne. A bizottság eh, hogyan gondolkodik erről az ajánlásról és erről a mechanizmusról? Sok tényezőt kell figyelembe venni. Bizonyos tényezők nem feltétlenül vannak a két ország hatáskörében. Közös erőfeszítés szükséges a jogállamiság és a teljes átláthatóság megvalósítása érdekében, ezért bizonyos mechanizmusok, amelyek bizonyos tagállamokra vonatkoznak csak, ezek vizsgálatra szorulnak, közös európai mechanizmusra van szükség a demokrácia és a jogállamiság érdekében, illetve az emberi jogok védelmére. Csak így képzelhető el az, amit Jean-Claude Juncker említett, vagyis, hogy még akár ezen mandátum alatt meg lehetne szüntetni a Bulgária-Románia specifikus mechanizmust. Köszönöm. Capini asszony. Ez foarte mult, uh, și eu o să vorbesc în limba română. Köszön. szépen. Köszönöm, hogy ma megvitathatjuk ezt a témát. Köszönöm a bizottság képviselőjének a bemutatót, és szintén mindkét országra fogok hivatkozni. Ugye itt tíz éve vagyunk a CVM bevezetését követően, és itt a román jelentésnél szó van különféle fejleményekről is. Nagy örömömre szolgál, hogy megállapítják, előrelépések történtek, és kiemelik azt is, hogy ezen előrelépések fenntartható jellegűek. Egyetértek Gabriel asszonyjal a népet részéről, úgy Vélem ugye, hogy ez a mechanizmus csupán most két országra vonatkozik, és ez már nem megfelelő. Tulajdonképpen egy olyan eszközt kellene kifejleszteni, amely valamennyi tagállamra egyaránt vonatkozik, mert a korrupció és a szervezett bűnözés elterjedt jelenségek, és azért egységes mechanizmusra van szükség, amely valamennyi tagállam helyzeteit kezeli. Mielőtt kérdést teszek fel, egy észrevétellel szeretnék élni Önök azt állítják a Romániáról szóló jelentésben, hogy az igazságügyi rendszer Romániában kritikával illetik, és nem csupán Romániában. Igen, itt egyes személyek tevékenységeit illetik kritikával, nem pedig magát az igazságügyi rendszert. A lakosság egy világos átlátható rendszert óhajt. Ugye itt van integritási ügynökség, nemzeti korrupcióellenes igazgatóság, tehát egy elég szilárd struktúrával rendelkezünk. Természetesen vannak olyan személyek, akik nem tartják be mindig az összes elvet, és ez néha problémákat okoz, ezt persze belátom, és ezt illetik egyesek kritikával. Az a kérdésem, hogy tudnak-e abban segíteni, hogy polgárainknak választ adjak a következő kérdésre. Ugye Tíz évet követően a bizottság hogyan is áll ehhez a mechanizmushoz? Mikor akarják feladni ezt a CVM-et a két ország vonatkozásában, és létezik-e már tanulmány erre vonatkozóan, hogy más rendszert vezessenek be, egy modernebb felügyeleti rendszert, amely az egész EU-ra érvényes lenne? Egy igazságügyi mechanizmusra van szükség az összes ország vonatkozásában, például az államügyészek beszámoltatási kötelezettségét is bele kellene beilleszteni a 27 tagállam vonatkozásában. Konkrét választ várok erre a kérdésre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mákovai asszony következik. Mulțumesc. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak azért a döntésért, amelyet 2016. decemberében hoztak. Azt illetően, hogy Románia és Bulgária, amelyek 2007 óta tagjai az EU-nak, és ugye akkoriban bevezették ezt a mechanizmust. Azt hiszem, hogy ez a mechanizmus nagyon fontos volt a korrupció leküzdésében, az igazságügy megreformálásában. 2005-2006-os években Romániában nagyon keveset lehetett elérni a korrupció leküzdés területén, és ez az eszköztár nagyon nagy segítségünkre szolgált Hogyha megnézzük a CVM jelentéseket az eltelt tíz évben, akkor láthatjuk, hogy az intézmények előrehaladást értek el. Ugye születtek ítéletek politikusok ellen, bármely politikai párt színeiben is tevékenykednek, különböző oligarchák ellen, polgármesterek ellen, vagy akár magasrangú tisztviselők, személyiségek ellen. És ez remek dolog a lakosság szemére a lakosság nagy örömmel látja, hogy a törvények mindenki szemére érvényesek. És a bizottság valamennyi jelentésében láthatjuk, hogy a bizottság kiemeli, hogy néha Nincs politikai szándék a román politikusok körében a korrupció leküzdésére. Ezt különböző mutatókból lehet látni. Így például a mentelem megszüntetésére irányuló kísérleteket visszaküldik, és egyes politikusokat előnyben részesítenek másokhoz képest. Gyakran elmondtam már ez irányú véleményemet itt a parlamentben. A CVM nélkül a nemzeti korrupcióellenes igazgatóság nem működne szerintem. Talán egyfajta postaláda intézmény lenne, ami egyáltalán nem működött. Volna egyfajta fogatlan tigris. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy nagyon sok feltét ítéletet támasztottak velünk szemben, ami a szakmai képességeit illeti ezen intézménynek. A bizottság mindig odafigyelt, hogy hogyan is működik ezen intézmény, és a jogi keretre is, a jogi hogy hogyan működik, milyen keretek között működik ez az intézmény. A bizottság tehát felügyeletet hajtott végre akár az államügyész, a főállamügyész kinevezésekor is. Ez nagyon fontos volt számunkra. Most az a kérdés, hogy működjön-e tovább ez a mechanizmusa, vagy sem. Szerintem igen, folytatni kell ezt mindaz, mindaddig, amíg a CVM céljait el nem érjük. Én is más kollégákkal együtt az akkori jogalkotási ciklusban azért küzdöttem, hogy valamennyi európai állam vonatkozásában legyen egy ilyen mechanizmus, ezzel teljes mértékben egyetértek. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a CVM el kell, hogy tűnjék a színről, amíg annak céljait el nem értük. Mert amíg fennel ez a nyomás a politikusokra, addig működik mindez. Egyes politikusok úgy vélik, hogy a politikusoknak nem kell bíróság elé állniuk. Én például azt hallom Romániában, hogy ha elítélnek egy politikust, akkor azt mondják az emberek, hogy ó, szegény, ez nem volt igazságos, az igazságszolgáltatás túlzott, nem működött megfelelően. A CVM-et kiterjesztették a közbeszerzés területére is, és ez jó dolog. Románia a románok számára fontos, hogy elérjük ezeket a célokat, és a létező problémáinkat meg tudjuk oldani. A korrupció leküzdése nem olyas valami, amit ne lehetne ö, végrehajtani. A korrupciót ki kell írtani a közbeszerzés területéről, valódi demokráciát kell létrehoznunk, egy valódi stabil demokráciát, amely nem a korrupción nyugszik. A korrupció leküzdése nélkül nincs szabad piac, nincs verseny, és nincs bizalom az állami intézményekben. Még egyszer köszönöm tehát a bizottságnak, és úgy vélem, hogy minél több a mechanizmus, annál jobb, mert ez egy nagyobb nyomásgyakorlást jelent a politikusokra, akik nem akarják a korrupció leküzdését. Köszönöm szépen, Menova asszony következik. Господин председател, в комисията Либе обсъждаме поред... Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a szakbizottságban Ismét egy olyan jelentést tárgyalunk, amely a CVM-mel foglalkozik, Bulgária és Románia jelentéseiről. Mi változott most arra? Nagyon sokszor beszéltünk arról a tényről már, hogy vannak eltérések, iránykülönbségek és következetlenségek ezekben a jelentésekben. Ezúttal a jelentés is kimondja, hogy a jelentés ajánlásainak végrehajtásával előrelépés történhet a célok elérése érdekében. Ez persze továbbra sem állhat annak útjában, hogy a jogállamiság felé további lépéseket tegyünk. Bulgária és Románia, ezt a bizottság is kimondja, megfelelően teljesítenek az igazságügyi rendszer tekintetében. A CVM mert ebben a két országban hajtják végre, másokban nem. Mi továbbra is amellett kardoskodnánk, hogy ezeket az eljárásokat a Románia és Bulgária ellen használják a Schengeni csatlakozás megakadályozására. Úgy gondoljuk, hogy a CVM jelentés következtetései és más szakpolitikai területek között nem szabadna feltételességet megállapítani. A két országot folyamatosan kizárják a Schengeni együttműködésből, pedig minden kritériumot teljesítünk, mint a más résztvevő országok. Egy olyan mechanizmusra van szükség, amely mindenkire egyaránt vonatkozik, és amely valós változást hoz, és ezek a változások fenntarthatóak kell, hogy legyenek. Thank you. Köszönöm szépen. Sógor úr következik. Köszönöm szépen. Az igazságügyi területen Románia nagy előrelépést tett, és reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz. Tíz évvel a csatlakozás után Románia még továbbra is rosszul teljesít az korrupciós összehasonlításokban. Másodszor az Európai Bizottság nem vett figyelembe súlyos aggályokat igazságügyi normákkal kapcsolatosan, eljárási garanciákkal kapcsolatosan és jogállamisággal kapcsolatosan. Romániában a Nemzeti Korrupció Ellenes Igazgatóság vizsgálata az katolikus egyházzal szemben. Ezt az esetet említeném meg, illetve a magyar gyerekek esetét de ez az eljárás soha nem vezetett oda, hogy szankciókat vetettek volna ki. Javításra szorul az igazságügyi rendszer Romániában a haladások dacára, és a CVM bizonyos hiányosságokkal nem is foglalkozik. Hogyha az EU általi nyomás megszűnik, akkor a már elért előrehaladás is visszafordulhat. A magyar kisebbséget megakadályozzák az anyanyelve használatában, és újra államosítják az, az rendszerváltás után visszajutatott tulajdonokat hogyha azt vizsgáljuk, hogy a CVM-et mikor lehet megszüntetni, akkor kritikusabban kell megvizsgálni, hogy hogyan működik az igazságügyi rendszer Romániában. Köszönöm. Thank you very much, Mr. The next speaker is Mississippi. Köszönöm szépen. Következő felszólaló. Very much and thanks for the commission for their... Szépen asszony. Köszönöm szépen, és a bizottságnak is köszönöm a jelentést. Soha ne feledkezzünk meg arról, hogy milyen helyzetben lett Bulgária és Románia EU tag. A többi új tagállammal szemben, Romániában és Bulgáriában kétféle helyzettel állunk szemben. Viszonylag szegény országokról van szó, és mindkét országban súlyos probléma a korrupció sok minden területen. Sajnos ezekben az országokban évek, évtizedek óta ez a normalitás, a bevett szokás ezek változtatni kell. Persze az EU egészében, de ebben a két országban külön mechanizmus hoztunk létre, és örülök, hogy tíz év alatt, ami történelmi távlatban nem hosszú idő, jelentős előrelépés történt, de azért még mindig vannak kihívások. Szeretném, hogyha a kettős mércét elkerülnénk, nagyon pontosan fogalmazott a bizottság, hogy igazságügyi területeken előrelépés történt, de lassú a haladás. Legyünk őszinték. Azt látjuk, hogy a korrupció, az kétes pénzfelhasználások területén más tagállamokban is rossz színvonalú a végrehajtás. Itt merül fel a kettős mérce problémája. Ezt a mechanizmust Románia és Bulgária számára hozták létre, de a helyzet azóta más tagállamokban is változott. Most szeretném néhány kollégánktól meghallgatni, akik gyakran Romániáról beszélnek. Ugyanígy Magyarországot is meg kell említenünk, ahol e, nagyon is elterjedt a korrupció és a közpénzek kétes felhasználása, nem szabad, hogy ennek a helyzetnek a kezelése a politikai játszmák áldozata legyen. Tehát azért vannak más országok is, amelyeknek érdemes volna körmére nézni, akár Nyugat-Európában is. Ezért nagyon örülök, hogy létezik ez a mechanizmus, és hogy előrelépés történt az érintett országokban. Támogatnunk kell a jövőben is Bulgáriát, Romániát abban, hogy még többet tegyenek a korrupció elleni küzdelemben. Úgy látom, hogy az, a jó szándék megvan, de azért támogatásra van még szükség, és egyetértek azzal, azokkal is, akik azt fogalmazták meg, hogy valóban szükség van arra, hogy hasonló ellenőrzés érvényesüljön, és akár nyomásgyakorlás más országokban is. Nem szabad szemet húgynunk az, az agasztó fejlemények felett. Köszönöm szépen. Köszönöm. Következő Stevens asszony. Thank you, Chair. Colleagues. Kedves kollégák, köszönöm szépen a bizottságnak a jelentést a CVM-mel kapcsolatosan. Románia jelentős előrelépést tett, és továbbra is szükség van a korrupció ellenes fellépésekre, hogy fenntartsuk ennek a munkának a színvonalát, a Nemzeti Korrupció Ellenes Igazgatóság és más intézmények nem szabad, hogy megváltoztassák a főügyész kiválasztásának a módját. A jelen eljárások jól működnek. A DNA főügyésze és az országos főügyész kiválasztásában ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni, hiszen hatékonynak bizonyultak. Nagyon fontos, hogy az intézményes és jogszabályokatási keretek ne változzanak meg a korrupcióellenes ellenes igazgatóság esetében. Tudni kell, hogy az korrupcióellenes ellenes erőfeszítések Romániában sikeresek voltak, és nem szabad módosítani a jogszabályokat, illetve elvonni jogköröket a korrupcióellenes igazgató ságtól. A CVM azt is jelenti, hogy az Európai Bizottság támogatja Romániát abban, hogy a korrupció ellenes küzdelmét folytassa. Nem arról van szó, hogy másodrangú ország lesz ettől Románia, hogyan ez sokan hangsúlyozzák. A CVM pontosan azért fontos, hogy Románia Európában maradjon, és Európa Romániában. Tudnunk kell, hogy a jogállamiság az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve. A korrupció öl, elszegényít és e, aláássa az állampolgárok bizalmát e, az állami intézményekben és a kormányzó pártokban. Köszönöm. Köszönöm. Következik Ráden úr. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, благодаря на представители... Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak azért, hogy bemutatták ezt a jelentést. Bulgária képviseletében el kell mondanom, hogy az elmúlt tíz évben, amióta az Unióhoz csatlakozott Bulgária, nagyon sok reformot hajtottunk végre az igazságügyi rendszerben és a korrupció ellenes küzdelem keretében és ez tükröződik is a CVM jelentésben. Az ilyen jelentések ugyanakkor nem feltétlenül ösztönzője a haladásnak. A haladás abból következik, hogy az bolgár nép is szeretne megfelelő igazságszolgáltatást és fellépni az korrupcióval szemben. Ezért nagyon fontos, hogy modernizáljuk a az igazságszolgáltatást, és mindez tükröződjön a társadalomban is. A jelentés módszere nem feltétlenül következetes, vannak benne következetlenségek. Tény, hogy a bizottság részéről csak öten dolgoztak ezen a jelentésen, ketten teljes munkaidőben, Sokuknak nincs is tapasztalata az igazságügy a rendészet területén, sőt jogi lag is felkészületlenek, és ők követik nyomon ezeket a, ezeket a reformokat. Viszont ezek a reformok folytatódni fognak, nem azért, mert Brüsszelben valaki ezt kimondta, hanem azért, mert ez az, amit a bolgár társadalom megkövetel. olyan folyamat ez, amely a két ország csatlakozásával kezdődött, de ma már nem hatékony. Azt kell mondanom, hogy diszkriminatív ez a mechanizmus, mert csak két tagállamot érint, pedig pontosan tudjuk, hogy az unió egészében gondot okoz a korrupció. Sajnos ez a mechanizmus visszaélésre ad okot, politikai célokra használják ki, és így megakadályozza, hogy Románia és Bulgária a Schengeni térség részévé váljon, pedig hivatalosan nem is része a Schengeni kritériumoknak. Ezért a CVM-et minél hamarabb meg kell szüntetni, helyette európai szintű demokrácia mechanizmust kell létrehozni objektív kritériumok alapján, amelyek minden országra egyaránt vonatkoznak. Végül pedig szeretném megkérdezni a bizottság képviselőjétől, hogy mi a költsége annak, hogy a CVM jelentéseket elkészítsék az uniós adófizetők pénzéből. Tudjuk, hogy gyakran kiszervezik ezeket a feladatokat, külső szakértőket használnak, stb. Mikor készít a bizottság javaslatot olyan értelemben, ahogyan egyébként azt tavaly már itt megszavaztuk ebben a házban, egy ilyen javaslat egy páneurópai mechanizmusra vonatkozna. Köszönöm szépen. Végül Pável úr következik. Köszönöm szépen. Progresszele menționate și de comisie și de foarte mulți colegi din sală. Mindenek előtt uh, szeretném üdvözölni az előrelépést, ahogyan ezt a kollégáim is elmondották már előttem. Azonban a kollégáktól eltérően, akik azt mondták, hogy meg kell őrizni ezt a mechanizmust. Jó magam úgy vélem, hogy arra a továbbiakban nem lesz szükség. Ez egy olyan mechanizmus, amelyet csak két állam vonatkozásában alkalmaznak. Olyan államok ezek, ahol az elmúlt tíz évben nagyon sok előrelépés történt. Világos céljaink vannak ezen tíz év A múlt héten Timmermans úr Grindánú miniszterelnökkel és az igazságügy miniszterrel tárgyalt Romániában, és bemutatta, hogy a bizottság hogyan dolgozik annak érdekében, hogy a CVM-et megszüntessék a jövőben. És mind a hárman azt mondották, hogy hisznek abban, hogy a mechanizmust ö, meg kell szüntetni, meg lehet szüntetni, ha a céljai a mechanizmusnak teljesülnek. Ugye ezeket a célokat annak idején közösen állapítottuk meg. Nem szabad elfelejtkezni arról, hogy ha elérjük ezeket a célokat. Nos, ennek eléréséhez egy tervet kell kialakítani. Mindent meg kell tennünk, mindent el kell érnünk, és azt követően viszont egyesek azt mondják, hogy továbbra is őrizzük meg ezt a mechanizmust, és politikai módon használjuk. Nem, a célok technikai jellegűek, és ilyenként kell rájuk tekintenünk. A jogállamiságot meg kell őrizni, de a jogállamiság mást is jelent és azok, akik ismerik a romániai intézményeket, tudják, hogy miről beszélek. Az alapjogokat tiszteletben kell tartani, mindegy, hogy mely területről beszélünk. Köszönöm. Thank you very much. Um, we have uh, another... Köszönöm szépen. Makovely asszony, de kérem tényleg csak röviden, hogy a válaszokra is maradjon időnk. a Köszönöm szépen. Ugye itt beszéltünk a CVM és a Schengeni térség kapcsolatáról, a kollégám említette ezt más pártokból, amelyek most Romániában kormányoznak. Én csak a tényeket szeretném bemutatni. Hollandia volt ez az ország, amelynek még igent kellett mondania erre, és Hollandia azt mondta, hogy két pozitív CVM jelentésre várnak, az első megszületett 2011-ben, tehát fennállt a politikai szándék is, és a második pedig 2012 2002-ben viszont nagyon negatív volt. Akkoriban az ELDE és a szociáldemokraták voltak azok, akik a jogállamiságot cézúzták az elnök pozíciójának megszüntetésével. Nagyon sok probléma alakult ki a választások kapcsán is, és az egész jogállamiságot szétrombolták. rombolták. Ezért nem csatlakozott Románia a Schengeni térséghez azok védkéből, akik most erről beszélnek, a szociáldemokraták és az ALDE, ez a két párt. Köszönöm. Okay. Um, yes, we shouldn't we shouldn't open up uh, this... Ezt a vitát azt hiszem, hogy most nem nyitjuk meg, csak a CVM jelentésre kell koncentrálnunk. Érdekes kérdések merültek fel a frakciók részéről, amelyekre megkérjük Slit úrat, hogy próbáljon válaszokkal szolgálni. Köszönöm. Jó ismét a szó. Thank you very much. And, uh... Köszönöm szépen. Megpróbálok Um, I mean, I think the first thing to, to underline is, is... Megpróbálok minél több kérdésre reagálni érdemben. Az Európai Bizottság még világosabb, mint bármikor a múltban volt, hogy mennyire eltökélt célja az Európai Bizottságnak és a biztos a kollégiumának, hogy ezen a téren e- egyenlő elbánásban részesítsen mindenkit. Tavaly ősszel Timmermans úr is beszélt erről, arról, hogy egy horizontális keret létrehozás mennyire fontos. Azt is hangsúlyozta, hogy ez egy olyan téma, amelyet az Európai Bizottság Eh, elengedhetetlenek tartott az Unió egész számára. És eltökélt szándékunk, hogy a rendszereket ebbe az irányba mozdítsuk el, még akkor is, hogyha voltak vagy vannak olyan kérdések, amelyek felmerültek bennünk a javasolt modellek kapcsán. Of what, uh, the commission would like to take forward. Um, Tehát ezen a úton kíván tovább menni az Európai Bizottság. Of, of, of, of um, uh, particular cases in Konkrét esetek is felmerültek. Az emberi jogok, eljárási jogok uh, garantálása, az emberjogi keret az Európai Emberjogi Bíróság is ezt biztosítja, és ez nagyon fontos a eleme annak, hogy az Európai Unióban hogyan érvényesül a jogállamiság. Ez pedig a jogorvoslatra hoz való jog, A CVM-mel kapcsolatban, ahogy az elhangzott, sajátos körülmények között került sor a CVM bevezetésére, nem a tökéletességet keressük, hanem egy elvárható normát, szintet szeretnénk. Bulgaria uh, said that what they were looking for was Alapvetően egyenlő elbánás módot megérdemel Bulgária és Románia is, egyenlő versenyfeltételeket, ugyanakkor az európai polgárok is megérdemelnek. Alapvetően ez az a megközelítés, ami minket mozgat, egy, egy normális, elvárható színvonal, ez az, ami a szemünk előtt lebeg Románia és Bulgária esetében. Az Európai Bizottság a CVM feladatát, eh, az egész CVM-et nagyon komolyan veszi. Sokan azt mondták, hogy eh, az évek alatt, hogy túl sokat foglalkozunk vele, vagy túl keveset. Ezek voltak a végletes kritikák, ami minket illet. Annyi erőforrást szentelünk ennek a kérdésnek, amennyit ez követel. Serious and responsible way, but Komolyan vesszük tehát a feladatunkat. Kellően komolyan, de nem túl komolyan. A tanács éves következtetései vezetnek bennünket, az, ahogy az Európai Bizottság dolgozik, ez mindig is a tanács által elfogadásra került ez ügyben. Az Euróbarométer felmérések is világosan mutatják, hogy a tagállamok többségében a közvélemény legnagyobb része is támogatja ezt a megközelítést. Tehát meggyőződésünk, hogy ezt a feladatot igenis komolyan és felelősen látjuk el. I, was, I was uh, glad, I think, to hear that um, members have... Jó volt azt hallani, hogy a képviselők rá mutattak arra, hogy, vagy értékelték azt, hogy próbáltunk az ajánlások tekintetében pontosabban fogalmazni, hogy a beszámolás sok jelentéstétel tekintetében is többet várunk, hiszen azt próbáljuk ezzel biztosítani, hogy igazából ne az Európai Bizottság irányába számoljanak be a fejleményekről, hanem a saját polgáraik és más intézmények irányába is. Azt hiszem, hogy így lehet ez fenntartható. Az elszámoltathatóság egyik előfeltétele az, hogy ne csak nekünk tartozzanak elszámolással, hogy mit tettek, hanem a saját választópolgáraiknak, a saját hazájukban mondják el az embereknek, hogy mit tettek. Hogyha ez a folyamat egyszer lendületet vesz, akkor annak a fel, hosszú távú fenntarthatósága is így biztosítható. Köszönöm, remélem ezzel válaszoltam a feltéseket. Thank you very much. Köszönjük Sleeth úrnak ezt a választ. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezártnak tekintem. Köszönjük a bizottság részvételét, kedves kollégák! Következő napi rendi ponttal folytatjuk. A közös európai eh, menekültjogi rendszer eh, reformjának egyik kulcsfontosságú eleme a kvalifikációs irányelvet egy rendeletté változtatnánk. Ez a kvalifikációs irányelv az az eszköz, amelyel az 1951-es Genfi Egyezmény a menekültek státuszával kapcsolatban az uniós jogba átültetésre került, ezért a rendszer egyik sarok pillére, vagy 2011-ben már átdolgozták az irányelvet, ez alkalommal azzal, hogy irányelvből rendeletté változtatjuk, az Európai Bizottság azt javasolja, hogy még tovább lépjünk a tagállamok által alkalmazandó szabályok harmonizációjában, ami a menekültek minősítését, illetve a pótlólagos védelemre szorulókat elbíráljuk. Fontos, hogy ezzel a státusszal járó jogokat megállapítsuk közös normákkal. Fajon asszony az előadója ennek a jelentésnek, 2017. március 9-én vezette fel ennek az első változatát. 7 7 103 módosító érkezett, az előadó 95 ön módosítása mellett. Azt hiszem, mondom sem kell, hogy elsőként Fajon asszony kap szót, majd ezt követően az árnyék előadók. Kérem, hogy mindenki üljön le. The necessary attention to the rapporteur. Okay. Sikerült mindenkinek helyet foglalnia. Mindenki foglaljon helyet. Ha halaszthatatlan beszélgetni valójuk van, akkor azt folytassák a üléstermen kívül, fajonasszony parancsoljon. Jó, hogy eh, itt vannak az árnyék előadók, de sajnos csak ők vannak itt. Igen, csak zárt körül ez a megbeszélés így. Nemzetközi védelem az Európai Unión belül, ezt a kérdést kell, hogy körbejárjuk. Eh, amely azt hiszem nem kell hangsúlyoznom, mennyire fontos. Ahogy azt, ahogy az elhangzott, közel 803, sőt több, sőt, több mint 800 módosító indítvány készült összesen. Eddig négy darab árnyékelőadói megbeszélésre került sor, amelyek nagyon hasznosak voltak az Európai Bizottsággal, a civil szervezetekkel, szakértőkkel is egyeztettünk ez ügyben. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, árnyékelőadónak mindazért a munkáért, amit együtt elvégeztünk, nagyon sokban segítették a jelentés elkészültét elkezdtünk kompromisszumos módosítókat kidolgozni, de remélhetőleg minél több módosítóindítványt sikerült ezekbe beépíteni. Ebben a szellemben dolgozunk a kompromisszumokon, a bizottság javaslatának több területét próbáljuk javítani, pontosítani, a nemzetközi védelemmel kapcsolatos minősítés, tehát hogy kijogosult erre. Szeretném, hogyha minél szélesebb többség támogatná ezt, annak ellenére, hogy vannak a különböző kollégák módosítóiban szélsőséges vélemények is. a jelentésemnek vannak a, leg, a legfontosabb elemei. Úgy érzem, az új európai menekültügyi rendszer tényleg egy pillére, egyik alappillére ez. Ezért a legfontosabb kérdésekben kell először megállapodnunk. Először is, akik valóban védelemre szorulnak, őket kell védeni, a másodlagos Európán belüli mozgást viszont próbáljuk csökkenteni. Próbáljuk a menekültek és a kiegészítő védelmet élvező státuszát közelíteni egymáshoz, amellett, hogy az adminisztratív terheket is csökkentjük. Hogyha nem sikerül tovább közelíteni a, a, a kétfajta jogállást, és nem tudjuk az európai szabályokat harmonizálni, akkor egy óriási elszalasztott lehetőség lesz, hiszen a menekült rendszer reform elengedhetetlen az óriási menekült hullámra való tekintettel. A javasolt változás egyik legfontosabb eleme az a tartózkodási engedély húzza a húzamos tartózkodási engedély mennyi időre terjedjen ki. Ez ügyben ugyanis teljesen eh, egyáltalán nem értek egyet eh, a bizottság javaslatára. Tudom, hogy a tagállam gyakorlata elkért, eltér, tudom, hogy so, több kollégám mm, mit gondol erről, de szerintünk öt év az első tartózkodás engedély esetében, és utána nemzetközi védelemben eh, részesültek a vonatkozó uniós irányelv értelmében eh, húzamos vagy állandó tartózkodási engedélyre lehetnek jogosultak, vagy akár állampolgárságra is megfelelő feltételek mellett. Tehát 5 év az első esetben. Ilyen, ezek okoknál fogva úgy érzem, hogy rendelet formába kell ezt dönteni, nem szabad visszamennünk az irányelv formához, hiszen ez túlságosan rugalmas, így nem működhet. Inkább ambiciózusnak, mint kellene lennünk. A kompromisszumos módosítók még nem nyertek nem nyerték el végső formájukat, megpróbáljuk legtöbb véleményt beépíteni, pont azon célból, hogy május végén, amikor a Libében szavazunk, minél nagyobb többség támogatását nyerhessük el. Köszönöm. Thank you very much, Ms. Fajon. Köszönöm szépen, Fajon asszony. Most hallgassuk meg az árnyék jelentéstevőket. Az EPP csoport nevében Mussolini asszony. Nos, rögtön az érdemi részeket illetően itt sok kapcsolatfelvétel történt a közös pontokat illetően, a szövegirányultságát illetően. Egyrészt itt van ugye a bürokratikus terhek csökkentése, és másrésztről a nagyobb ellenőrzés a biztonságot illetően. Az első téma, amit a jelentéstevő felvetett, nagy az egyetért és azon bürokratikus gyakorlatok megszüntetésére irányulóan, amelyek a határidőket elnyújthatják és esetleg nem vezetnek az illegális helyzetek feltárásához sem. Tehát egyetértünk a két státusz harmonizálásával. Ugye itt a kiegészítő védelemről és a menekül státuszról van szó. Itt az öt éves harmonizációt támogatjuk, és támogatjuk azt, hogy ne kelljen felülvizsgálni a státuszt, a tartózkodási engedély meghosszabbításakor. Ez ugyanis egy hatalmas bürokratikus terhet jelentene, és bizonytalanságot okoz azon személyek számára is, akik a nemzetközi védelmet élvezik. Ugyanakkor támogatjuk a státusz felülvizsgálatának kötelező jellegét, hogyha az európai menekültügyi ügynökség feltárja a biztonsági körülmények megváltozását a származási országban. Aztán egy másik téma, amiről beszéltünk, a bizottság megközelítése helyes a másodlagos mozgások megszüntetésére irányulóan, ugyanakkor mi itt az arányosságot támogatjuk abban az értelemben, hogy egyedi esetekként kell mérlegelni az adott személy indoklását, aki ugye nemzetközi védelmet élvez, és nem kell azonnal alkalmazni a szankciót, amely újra visszavezet a kiindulási helyzethez, már ami az öt éves időtartamat illeti. Ami pedig a belső védelmet illeti, szerintünk fontos ezt opcióként megtartani, ugyanis ugye az együttműködés kötelező jellege nagyon fontos a nemzetközi védelmet igénylő esetében, hiszen egyébként a tagállamok nagy nehézségekkel néznének szembe, hogyha van egy belső védelmi opció, ugyanakkor nem áll fenn bilaterális megállapodás az adott tagállammal, akkor ez egy nagy problémát jelent, ezt mi fel is vetettük. Ami pedig kiskorúak témáját illeti, még egy utolsó megjegyzés ezzel kapcsolatban. Szerintünk a legfontosabb dolog az öt nap, ami nem kell, hogy munkanap legyen, tehát a lehető leghamarabb, és mindig ellenőrizni kell. Tehát nem szabad gondviselőtől gondviselői küldeni a kiskorút, mert ez nagyon problematikus lenne a sérülékeny személyek esetében. Köszönöm. Thank you. Uh, the next speaker is uh, Jussi Hallo. Halla kolléga az ECR részéről a következő felszólaló. Az ECR felismeri hogy szükség van a menekültügyi eljárások harmonizálására európai szinten, a nemzetközi védelem harmadik országok beli állampolgárok számára való megítélése szempontjából is. Ezért összességében a kvalifikációs rendeletre való bizottsági javaslatot támogatjuk, hogyha másodlagos mozgásokat korlátozni akarjuk, akkor nagyon fontos, hogy eh, egy eh, egyedi menekültügyi eljárás kimenete ne függjön attól, hogy melyik tagállamban kérték a védelmet. Viszont az is nagyon lényeges, hogy a harmonizált szabályokat úgy kell kialakítani, hogy a menekültügyi rendszer ne ösztönözzön gazdasági bevándorlásra. Azt értem azzal, ez alatt, hogy a szegénység, az e, esélyek, szűkössége és hasonló tényezők ösztönzik az embereket a bevándorlásra, nem pedig az üldöztetés. Az üldözés áldozatain segíteni szeretnénk, de nem a kontinensek közötti masszív tömeges vándorlást akarjuk ösztönözni. A jelentés előadója, a liberálisok és a zöldek ebben hozzánk képes másként gondolkodnak. Hogyha összességében támogatjuk a gazdasági bevándorlást, akkor tovább fokozódik majd a bevándorlás, és ezt sem társadalmilag, sem pedig gazdaságilag nem engedheti meg magának Európa. A védelemnek eh, átmenetének kell lennie, vagyis eh, a menekülteknek haza kell térniük, amikor már nincsen szükségük védelemre. Hogyha valaki menekültként érkezett, akkor fontos, hogy másféle tartózkodási engedélyt is tudjon kérelmezni, hogyha sikeres az integrációja. De nemzetközi védelem ne legyen automatikus kezdőlépés az állandó letelepedés, végső soron pedig az állampolgárság megszerzése felé. Hogy, különösen, hogyha az illető nem mutatja jelét annak, hogy készen áll az integrációra, ami azért gyakran előfordul sajnos. Sok módosítót benyújtottunk, és ezek a módosítók ezt a politikai álláspontunkat tükrözik. Remélem, hogy ezeket önök támogatni tudják. Például a nemzetközi védelmet egy évre kellene csak egyszerre megadni. A védelem szükségességét minden alkalommal egyedi alapon el kell bírálni, amikor megújítják a tartózkodási engedélyt. Tudom, hogy ez nagy teher a közigazgatásra, de egy nem jól integrálódó migráns jelenléte is ugyanilyen nehézségeket okozhat. Meggyőződésünk, hogy a bevándorlás, a bevándorló és a befogadó közösség közötti ügy, a menekülteknek jogokat is kell biztosítani, de észszerű követelményeket is állítani velük szemben. Például a szociális juttatásokhoz való hozzáférésnek feltétele legyen a részvétel, illetve integrációs intézkedések sikere, például a nyelvtanulás, és büntető intézkedésekre van szükség olyanok esetében, akik engedély nélkül tartózkodnak egy tagállamban, egy másik tagállamban, nem a számukra védelmet biztosítóban. A menekült jogot meg kell tagadni azokkal szemben, akik szexuális visszaélést követtek el, erőszakot, vagy gyerekek elleni szexuális visszaélést, vagy pedig terrorista cselekményekben vettek részt. Európai érték az a menekültek eh, segítése, de a naivitás nem európai érték. Nem szabad eh, vakon eh, elfogadni az bevándorlás hatásait. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az ELD, ALDE elnyékjelentéstevője Angelika Mina nincsen jelen, ha jól látom. Most a GUE következik, akkor Verzsia asszony. Oui, merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Barbara Spinelli kollégámat helyettesítem. Elnézést kér, nem tud jelen lenni, de észrevételeit én próbálom, próbálom majd megosztani önökkel fájon asszony, Spinelli asszony köszönetet mond önnek remek munkájáért. Nagyon gondos, aprólékos munkáról van szó, eh, és eh, üdvözli azt, hogy eh, a kollektív visszaküldés tilalmat megőrizzük, és bizonyos módosítókat is támogat, amelyeket ön javasol a rendelet keletében. Ő magas benyújtott néhány módosítót, amelyek összhangban vannak a visszaküldés tilalmával, hogy bizonyos csapdákat elkerüljünk, amelyek a bizottság javaslatában szerepelnek, megpróbálom ezeket összefoglalni. Itt szó van egyrésztről arról, hogy ő javasolja, hogy jobban határozzuk meg és ismerjük el a környezeti menekült koncepcióját. Ez egy szélesebb koncepció, mint a klímamenekülté, és nem szabad elfejteni, ez személyes megjegyzésem, hogy több eső előzött van, mint környezeti menekült, tehát a környezeti menekült fogalmát jobban meg kell határozni. Itt számításba kell venni például a gazdasági kizsákmányolás következményeit, a föld eltulajdonítás következményeit, vagy a vízkészletek eltulajdonításának következményeit. Spinelli hogy szeretné a tartózkodás engedélyt is meghosszabbítani, és a nemzetközi védelem státuszát hozzáigazítani a kiegészítő védelem státuszához. Itt támaszkodik a bevált gyakorlatokra, amelyeket már alkalmaznak bizonyos tagállamok. Szeretné, hogy a családtag definíciója, a családegyesítés esetén kiszélesítésre kerülne. Itt a az európai területre való megérkezés után kialakult családokra is utal, és a nemzetközi védelem státuszának felülvizsgálatára irányuló kötelezettséget megszüntetni, háromról kilenc hónapra hosszabbítaná meg a harmadik országokbeli állampolgárok esetében az újabb tartózkodási engedélyben nyújtásának határidejét, hogyha a nemzetközi védelmi státuszt nem újították meg, vagy ezt eltörölték és a restriktív cikkeket is törölné a belső védelemre vonatkozóan a származási országban, azon esetekben, amikor az üldöztetéstől való félelem egy valós veszélyt jelent, olyan eseményekre alapul mindez, amelyek azután következtek be, hogy a menedékkérő elhagyta a származási országát, Nos, tehát jelentéstevő asszony, tisztelt kollégák, ezek Barbara Spillani asszony gondolatai. Remélem, hogy a gondolatét nem módosítottam. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Sofint Feldet helyettesítik illetve ő helyettesít a kolléganőjét. Igen, a kolléganőm máshol kell, hogy jelen legyen, úgyhogy én szeretném elmondani az észrevételeit. Előadóként úgy gondolom, hogy a közös menekültügyi rendszer felvizsgálatát szolidaritásra kell alapítani, illetve a szolidaritás megosztására. Egyetértek a jelentés tervezettel, módosítókat nyújtottam be azért, hogy tovább eh, harmonizálják a két státuszt, az másodlagos eh, menekült eh, státuszt és menekült státuszt, illetve a Dublini javaslatot testvérekre is kiterjesszék. Az integrációs intézkedéseket korlátozni kell, illetve a harmadik ország szempontjait is figyelembe kell venni. In order to give the member states the option um, És szeretnék még egy dolgot a magam részéről hozzátenni, ez nem Minár asszonynak a véleménye. Hála Ahó úrnak válaszolnék ebben. Ha azt akarjuk, hogy integrálódjanak a bevándorlók hogyha nem tudunk tartós perspektívát adni nekik, kérdés, hogy miért integrálódjanak ez ellentmondás. Amit ön elmondott, nagyon is vindikatív gondolatok voltak. Vagyis, hogy a menekült, menedékkérők, vagy menekültek, akik erőszakot követnek el, vagy visszaélés gyerekekkel, akkor persze büntetni kell őket, de ez mindenkire vonatkozik azt is büntetni kell, aki bűncselekményt követel, de nem ne kellene az, arra utalni, hogy a menekültek ezt gyakrabban teszik meg, mint bárki mást. Én is sok mindennel vitatkoznék, amit ahogyan gondolkodnak sokan. Az integráció egy dolog, az asszimiláció másik dolog. Mindenki megérdemli az egyenlő elbír, elbánást, vagyis egyenlő jogokkal és egyenlő kötelességekkel bírnak. Köszönöm szépen. Jean Lambert a zöldek nevében. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadó munkáját. Úgy gondolom, hogy kiváló munkát végzett. Ezért nem is nyújtottunk be módosítókat, majdnem minden mondatával egyetértünk a tervezetnek, vannak dolgok, amelyeket igazából csak erősíteni szeretnénk. Ami a már korábban elmondottakat illeti, vagyis hogy rendelet helyett irányelv jön létre, bizonyos észrevételek, amelyeket a lehetséges eredményekkel kapcsolatosan tettek, hogyha ez rendelet lesz. Szerintem egy kicsit ezeket eltúlozzák, és sok tagállamot arra ösztönöznének, hogy a szabályokat enyhítsék, vagy rosszabb szabályok jöjjenek létre. Van valami, amit támogattunk, illetve módosítókat nyújtottunk be a másodlagos mozgása való hivatkozások törlése tekintetében. Az, hogy valaki nemzetközi védelmet kap-e vagy sem, az, hogy ezt olyan mechanizmus sá alakítsuk, ami korlátozza a másodlagos mozgást, mi ezt nem tartjuk elfogadhatónak. Illetve vannak módosítóink a nemzetközi védelem megszüntetésével kapcsolatosan is. Ez a védelem az állam kötelezettsége. Ezért az, hogy ezt át lehet az ENSZ-nek adni, vagy más testületeknek, ez is elfogadhatatlan számunkra, mi nem fogadunk ezzel egyet, és ez az első alkalom, hogy ezt a, ezt a lehetőséget megszüntessük, és ezt meg is szeretnénk tenni. Nem hallottunk arra érvényes érveket, hogy megtartsuk ezt a mechanizmust. Az, hogy a két humanitárius státuszt összevonjuk, a vonatkozó jogokkal együtt. Ezzel egyetértünk, hogy a státuszt ne kelljen folyamatosan felülvizsgálni. Ez nagy terhet ró a tagállamokra, és a biztonság érzetet is aláknázza a menekültek számára illetve azokat az ösztönzőket is aláknázza, amelyek az integrációra vonatkoznak. Sok menekült évek óta távol van hazájából, Afganisztánban olyanokkal is találkoztam, akik 13 év után tértek vissza hazájukba, és amikor bizonytalanságban tartjuk őket ilyen hosszú ideig, és utána kritizáljuk őket azért, mert nem integrálódnak, ez egyáltalán nem segíti az ügyet, és nem humánus dolog. Nem gondoljuk, hogy az egyes személyek igényei mások lennének, vagy szükségletei, attól függően, hogy milyen státuszban vannak. Ezért szeretnénk, hogyha egységesítenénk ezt a két kategóriát, ahogyan az az legutóbbi bizottsági javaslatban szerepel. A pozitív kölcsönös elismerést is támogatjuk, nagyon fontos intézkedés ez a közös menekültügyi rendszerben nem értünk azzal egyet, hogy legyenek kötelezőek az integrációs intézkedések, ha ezeket kötelezővé teszük, akkor biztosítani is kell ezeket. Sokan kötelezővé tennék, anélkül, hogy ezeket hozzáférhetővé tennék, vagy kifizethetővé. És aztán persze vannak olyan helyzetek, amikor ezek irrelevánsak is. Ami pedig a forrásokhoz való hozzáférést illeti, szeretnénk, hogyha a helyi hatóságok közvetlenül hozzáférhetnének az migrációs, integrációs és menekültügyi alapokhoz. Ezek a módosítóink, amiket benyújtottunk, és nagyon nagy reményekkel tekintünk a kompromisszumok kidolgozásának elébe. Nagyon fontos ez a javaslat. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm. Úgy látom, hogy az FDD-nek az árnyék jelentéstevője nincsen jelen, hárman kértek még szót, utána következik a bizottság, és rá kell térnünk a következő napi rendi pontunkra, és egy kicsit előre hozzuk a következő napi rendi pont tárgyalását. Roberta a következik, tessék. Um, Köszönöm, Jan. Először is szeretnék köszönetet mondani Tanyának, Szandrának és a többieknek, akik eh, nagyon sokat dolgoztak ezen a nagyon fontos témán. Valóban a néppárt támogatja ezt a javaslatot, amelynek a célja végső az adminisztratív tehercsökkentés és a tagállamokban, amikor a nemzetközi védelemért benyújtott kérelmeket elbírálják, valóban egyszerűbb kritériumok alapján kell elbírálni ezeket a kérelmeket, pont azért, hogy ne ösztönözzük az embereket arra, hogy több tagállamban is próbáljanak nemzetközi védelemért folyamodni. Értem az elhangzottakat, de mégis amikor arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk a menekültjogi joganyagot tovább bővíteni, nem szabad elfelejtenünk, hogy vannak tagállamok, akik azért nem teljesítik a kötelezettségeiket, mert a másodlagos mozgások mögé bújnak. Az asylum shoppingnak kell, hogy legyen valamiféle következmény, amikor egyik tagállamból valaki a másikba megy. Egész egyszerűen azért, mert rettenetesen nagy különbséget mutatnak a tagállami körülmények. Ezt, ezt nem lehet nem figyelembe venni. ha egy tagállamban védelmet kapnak, akkor milyen következménye van annak, hogyha mégis egy másik tagállamba mennek, költöznek? Ezzel kapcsolatban valamit le kell fektetnünk szabályként. Ezen kívül, amivel továbbra is egyetértünk, hogy minden kér nemzetközi menek, menek, nemzetközi védelmet kérvényező kérelmét normális időn belül kell elbírálni, hiszen különben nem tudnak tisztességes elbánásban és segítségben részesülni. Kiegészítő státusz ezért olyan fontos, illetve a akik nem teljesítik ezt a, ennek a státusznak a feltételeit, azokat vissza kell eh, küldeni. Eh, fontos, hogy ne töltsenek évtizedeket eh, egy országban azok a kérvényezők, akiknek reményük sincs arra, hogy integrálódhassanak ebbe a befogadó társadalomba. Köszönjük. Birgit Szippel. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. that Mit értünk a másodlagos mozgáson? Ha csak két-három ország felelős minden menekült és befogadásáért, a Dublini rendszer azt mondja, hogy az érkezési országa felelős Görögország és Olaszország. Ez se a szolidaritáshoz, sem a tisztességhez nincs semmi köze. A másodlagos mozgás kapcsán több országban is lehet menekültjogért folyamodni? Én azt hittem, hogy az Eurodac rendszer pontosan ennek az elkerülését szolgálja, hogy új lenyomatokat veszünk, és így derítjük ki, hogy, és így kiderül, hogy valahol már kép valaki menedékjogot. Hadd szóljak egy pár szót azzal kapcsolatban, hogy akik menekült jogi státuszt kapnak, a védelem csak átmeneti jellegű lehet. Vannak ugyanis tapasztalatunk, főként Németországban ezzel, hiszen az évek során rengeteg menekültet befogadtunk, és elmondhatom, hogy ha rögtön az elején azt mondjuk az embereknek, igen, védjük önöket, de csak pár évig, akkor azt fogják gondolni, hogy miért próbáljak beintegrálódni a társadalomba, miért, miért követném a helyi szabályokat, hogyha mondjuk egy év múlva úgy is elküldhetnek. Hát nincs semmi, ami arra ösztönözne, hogy a helyi társadalom szabályai szerint éljek. Tehát, hogyha menekült jogot kapok valahol, akkor fontos az integráció szempontjából, hogy ennek legyen valami hosszabb kifutása. Azzal kapcsolatban is van tapasztalatunk, hogy amikor valakinek el kellett menekülnie a hazájából a háború miatt, sokan a háború, ha véget ért, visszatértek. Gondoljunk a szíriai helyzetre. Hatodik éve folyik a háború. akik elmenekültek a hazájukból, nem akarnak egész életükre menekültek lenni. Újra akarják kezdeni, újra akarják építeni a hazájukat és az életüket. Ez fontos nem csak a menekültek, hanem a társadalom számára és a befogadó társadalom szemére is fontos, hogy ne csak várjanak, hanem addig is valamivel hozzájáruljanak a társadalom működéséhez. Végül visszaküldjük azokat, akik bűnözőké váltak. Ez a gondolat nagyon aggaszt engem, hiszen Hogyha valaki elkövet egy bűncselekményt, akkor bíróság elé kell állítani, és megfelelő szankciókkal kell sújtani. Hogyha van egy csoport, akikre vonatkozóan egy másik normát hozunk létre, ez mit jelent majd a hosszú távon az igazságszolgáltatás szempontjából? Hogy ugyanarra a bűncselekményre más megbírálást alkalmazunk, más elbírálást alkalmazunk egy-egy csoportra, ki lesz a következő, akiket nem szeretünk, akiket ne, nem tetszenek nekünk, és akikre vonatkozóan más szabályokat alkalmazzunk? A jogállamiság azt jelenti, hogy a bűncselekmények elkövetőivele ugyanolyan eh, elbánás vár, függetlenül attól, hogy németek, vagy akár franciák, vagy akár eh, lengyelek, vagy akár szírek. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Mr. Csekovsky is the next one. Köszönjük, Csekovsky úr a következő. Krásně vyslovujete mé jméno. Tak eh, já bych měl několik konkrétních poznámek. Köszönöm szépen. Néhány konkrét észrevételem lenne. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy belefogott ebbe a munkába, mert valóban nem volt ez könnyű. Nagy csodálattal mondom ezt, azon erőfeszítésért, amelyet ezen jelentésnek szentelt. És néhány konkrét dolgot szeretnék felvetni ezen gyakorlatot illetően, amely számomra problémásnak tűnik. Azt hiszem, hogy elég időnk van, és remélhetőleg lesz majd idő arra, hogy különböző témákkal kapcsolatosan reagáljunk témánként venném át a dolgot, ami a rendeletet illeti. Megpróbálom, ha megpróbálom összehasonlítani a 2003-as joganyaggal és a különböző reformokkal, itt a fő különbség abban el például, hogy ami mondjuk a család egyesítést illeti, az irányelv illetve a jelenlegi rendeleti definíció tekintetében azt hiszem ugyanazon szellemiséget tapasztalhatjuk, mint a korábbi jogszabályban. Ami pedig az ajánlásokat illeti, melynek elemeit már felvetették. Egyes elemeket nagyon jól átvettek a korábbi anyagból, mások esetében némileg más értelmet kaptak ezek az ajánlások a jelenlegi helyzetre reagálván. Gondolok itt, itt a kettes bekezdésre, a család meghatározására. A családtag meghatározása bizonyos nehézségeket vet fel. Ki ugyanazon család tagja, kinek van joga a menedék státuszra, a családi egyesítés révén. Hát ez szerintem elég gyenge ez a meghatározás. Itt az új verziót illetően esetleg egy új migrációs válságot várthat ez ki. Aztán ott van a 16 cikk egyes bekezdése, ez az új CAA, ahol is én érzékelek egy problémát. Itt azon személyekről van szó, akiknek joguk lenne erre a védelemre. Az Európai Unió itt problémával szembesülhet, hogyha ezt a kiegészítő védelmet kiterjeszti és az nem lenne felelős magatartás, ezen kiegészítő védelem további kiterjesztése a jelenlegi nemzetközi védelem elve ellenében is hatna ez. Ezen oknál fogva ezt sajnálatosnak tartom, hogy nem lehetett nemzetközi szinten megvitatni, noha itt alapvető változtatásokról beszélünk. Aztán személy szerint nem értek egyet a tartózkodási engedély időtartamával sem, azon személyek esetében, akik menedékjogot élveznek, illetve azok esetében, akik kiegészítő védelemre jogosultak. Azt hiszem, hogy a tagállamoknak szabadon kell tudniuk dönteni azt illetően, hogy ezen két kategóriát hogyan, hogyan óhatják kezelni, és hogyan akarják ezt az időtartamot meghatározni. Ami pedig a határidőket illeti, ugye itt a három hónapról van szó, talán számos bírósági perre számíthatunk majd a következő években ezen rendelet okán. Ugye két évet irányoztak elő ezen jogi eszköz végrehajtására, számomra ez logikusnak tűnik, és megfelelőnek is, tehát két évet mindenképpen várnunk kell, nem szabad túlságosan elsietnünk a dolgokat. A jelenleg eljárás ugyanis működik, nem szabad értelmetlenül sietni a dolgokat, ez nem lenne jó ötlet. Általánosságban azt kell elmondanom, hogy annak kapcsán, amit Sophie is elmondott, aki a konzervatív kolléga által mondottakra is reagált. Tehát a menedékjoggal kapcsolatos témakör esetében mindenképpen a tagállami ö, jogokat, kultúr és hagyományokat kell tiszteletben tartani bizonyos országokban nehéz az integráció. Én például a cseh köztársaságban jártam nemrégiben egy menekült táborban, és ott ezek a személyek szabadon döntenek arról, hogy elhagyják-e a cseh köztársaság területét, vagy sem. Itt körülbelül 50 szeméről van szó, akik megsértették a cseh köztársaság jogszabályait a tartózkodásuk időtartama alatt. Olyan személyekről is szó van itt, akik hamis dokumentumokkal léptek be a csehköztársaság területére, vagy bűncselekményeket követtek el, vagy szervezett bűnözésben vettek részt, kábítószerrel kereskedtek, a csehköztársaságban tartózkodnak már évek óta, vagy több ízben tartózkodtak ott, már meghosszabbított megkapták a nemzetközi menedék státuszukat, vagy a kiegészítő védelmi státuszukat. Tehát ezek a személyek még mindig a csehköztárság területén tartózkodtak, noha időközben gyakran a származási országokban uralkodó körülmények már nem teljesítették azon követelményeket, amelyek okán jogosultak lettek volna kiegészítő védelemre. Tehát ezt is figyelembe kell venni, a tagállamnak igenis legyen lehetőség arra, hogy bizonyos személyeket ki elutasítson, vagy visszautasítson, és nem szabad feleslegesen meghosszabbítani ezeket a dolgokat. Meg kell hagyni a tagállamoknak azt a lehetőséget, hogy ezeket a személyeket visszaküldjék. Ez a három, négy év, Köszönöm, hogy megadták a szót megpróbáltam mindent elmondani, amit fontosnak tartottam. Köszönöm. Very much. Uh, the next speaker is... Köszönöm szépen. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen, mondja Lenár úr. Köszönöm Tanyának a munkát. Progresszív megközelítést szeretne Remélem, hogy mind a 800 módosító indítvány segíti majd a munkáját, nem tudom mennyire lesz pozitív, ha mindent el kellett olvasni. de komolyra fordítva a szót, nem értek vele teljesen egyet az ügyben, pozitív és büntető jellegű intézkedésekre is szükség van annak érdekében, hogy akik az Európai Unióban keresnek védelmet, és nyilván nekünk kötelességünk, hogy mindenkinek véleményt nyújtsunk, aki azt kér tőlünk, de a megfelelő eljárás rend alapján Európa nem lehet egy à la carte Európa, ahol mindenki szabadon válogat abból, hogy én ide akarok menni, oda akarok menni. Szeretném, hogyha az új szabályok ezt szolgálnák. Kicsit meglepett az, amit Szippel asszony mondott, hogy az euró dakkal meg tudjuk akadályozni a másodlagos mozgásokat. Az eurodakon dolgozunk, és a szocialisták eddig nem tették mást, mint hogy a másodlagos mozgásra vonatkozó hivatkozásokat kivették a szövegből. Remélem, hogy az eurodak tekintetében végzett munkánkat majd segítik szocialista barátaink. Thank you very much. Uh, there was the last... Köszönöm utolsó hozzászólás Sophie Netvel tényleg csak 20 másodpercre. A másodlagos mozgás ügyében Birgit Szipellel egyetértek. Más javaslatokban foglalkoztunk ezzel, például a befogadási feltételekről szóló irányelv, ahol nem csak ahol szankciók is vannak a másodlagos mozgás kapcsán, illetve fontos, hogy visszatérjenek oda, abba a tagállamba, ahol kellene lenőjük. Az értékekről is beszéltünk. Nem kell, hogy osszák az értékeket az emberek. Nem kell osztani az ön értékeit, vagy az én értékeimet. A törvénynek, törvényeket kell tisztelniük akik leginkább ellenzik az bevándorlást, és akik azt mondják, hogy az európai értékeket el kell, hogy fogadják, általában a nőkkel, a melegekkel és a másítőekkel szemben olyan értékeket ápolnak, amelyek nagyon messze állnak az enyémektől, vagy egyébként, ha már itt tartunk, az Európai Alapjogi Kartában lefektetett értékektől is. Köszönöm, azt hiszem, hogy a hozzászólók listáját kimerítettük, ezért az Európai Bizottsághoz fordulok, bárhol is legyenek, hogy ezen a ponton reagáljanak az elhangzottakra. Uh, uh, Üdvözlöm a módosítókat. Kérem, hadd közelebb a mikrofonhoz. So we welcome the Commission proposal. Uh, a, benyújtott módosítókat üdvözöljük főként azokat, amelyek az Európai Bizottság céljait erősítik. Szeretnék azokat kiemelni, amelyek erősítik a, az integrációs intézkedésekhez kapcsolódó garanciákat illetve azokat, amelyek a kiskorúakkal kapcsolatos szabályokat erősítik. A környezeti menekültek fogalma, jogi meghatározása a, az üldöztetés vagy a védelem hiánya az egyik előfeltétel egyelőre a jelenlegi definíció értelmében. Nos, a, a környezeti menekültek esetében ez nyilván nem valósul meg a jelenlegi szabályok szerint. Emlékeztetném önöket arra az alapvető célra, Egy megfelelően működő európai menekült jogi eh, rendszerhez úgy érezzük, Ami az integráció lehetőségeit illeti, ezzel kapcsolatban pedig rámutatnék, hogy az Európai Bizottság javaslatának egyik eleme alapján akkor is maradhatnak, hogyha már nem szorulnak védelemre, akkor, hogyha legális migrációs indokokat tud az érintett. Ami a státusz megvonását illeti, többen beszéltek például a bűncselekmények kapcsán erről. Nos, hangsúlyoznám, hogy a bizottság javaslata semmiféle új elemet nem tartalmaz ez ügyben, hanem csak az eset jogot kívánjak kodifikálni. Végezetül a másodlagos mozgással kapcsolatban ez a javaslat új elemeket megint csak nem tartalmaz, hanem tükrözi a Dublini rendeletben lefektetett javaslatokat a kedvezményezett oldaláról. Annyiban, hogy a kedvezményezett nek abban a tagállamban kell maradnia, amelytől védelmet kapott. A Schengeni szabályok értelmében persze mozoghatnak, tehát nem jelenti azt, hogy nem utazhatnak, de átköltözésüket csak megfelelő jogszabályi feltételek mellett engedni ezt meg. Az Európai Bizottság nevében köszönjük Szigeti Kisasszonynak most pedig ezzel e, ezt a napirendi pontot lezártnak tekintem. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában. A következő napirendi pontra lépünk. It's two issues on our agenda together, the body of European regulators for electronic az elektronikus kommunikációs szabályozók európai testülete, illetve az elektronikus kommunikációs kódex átdolgozása a 10-es 11-es pont. Eh, az Európai Bizottságra várunk, úgyhogy egy két-három perces kényszerszünetet rendelek el. But don't go too far away. <laughs> Okay, dear colleagues, the uh, representatives of the commission. Üdvözlöm. Pontosabban még mindig a úton vannak a bizottság képviselői, de azért vágjunk bele a témába. Szeptemberben mutatta be az előző évben a hírközlési szabályozók testületére vonatkozó anyagot. Az ITRE a vezető bizottság mindkét témában a LIBE véleményt készít. A két ügy szorosan kapcsolódik egymáshoz. Az előadó és az árnyék előadók úgy döntöttek, hogy közösen kezeljük ezt a két témát egy közös vita keretében. Petersen úr, az előadó, be fogja mutatni véleménytervezeteit, és ezután az árnyék jelentéstevők kapják majd meg a szót, illetve majd a bizottság, hogyha megérkeztek. Köszönöm szépen. Először is szeretném azzal kezdeni, hogy köszönöm a titkárság munkáját. José Manuel és Jóri nagy munkát végeztek, nagyszerű munkát ezzel a témával kapcsolatosan. A két véleménye kapcsolatosan előadóként megtiszteltetés volt számomra, hogy a bizottsági szöveget úgy tanulmányozhattam, hogy figyelembe vettem a mi szakbizottságunk legfontosabb célkitűzéseit, a bizalomépítést, az állampolgárok és az civil társadalom felé. Ami a, a hírközlési kódexet illeti, üdvözlöm azt a kezdeményezést, hogy a szabályozási keretet a bizottság frissíteni akarja. A sikeres végrehajtásnak része az médiapluralizmus, a szólásszabadság, a pluralizmus, a fogyasztóvédelem, a magánélet és a magán jellegű adatok védelme. Ezért ilyen értelemben a célok teljesítése érdekében teszek javaslatot módosítókra, figyelembe véve az e magánélet irányelvre vonatkozó javaslatot, illetve az adatvédelmi rendeletet. A vélemény tervezetben, ahogyan látják, szeretném biztosítani a szolgáltatók közötti kiegyenlített versenyfeltételeket, különösen a személyközi kommunikációban minimális normákat szeretnék érvényesíteni a szolgáltatásokban, és az adatvédelmet a felhasználók számára biztosítani kívánjuk. A Back Day-ra a nagy adathalmazokra vonatkozó adatvédelmi szabályoknak is érvényesülniük kell ezekben a szolgáltatásokban az állampolgárok számára. Ebben az összefüggésben nem szabad a visszalépést megengednünk, nem szabad gyengíteni az hálózatok adatvédelmét. Ebben az ügyben szeretnénk az, az elektronikus hírközlési szabályzók testületének létre hozásához is hozzászólni. Ebben az összefüggésben biztosítanunk kell, hogy az érintett ügynökségek felkészültek a feladatok ellátására. Teljesen támogatom a bizottsági javaslatot, amelynek a célja, hogy megerősítse az európai szabályzók testületét. Az volt a célom, hogy a berek, amikor ezeket a feladatokat végrehajtja, figyelembe vegy az Európai Unió alapvető, alapvető jogi no, kartáját. Átlátható módon kell a testületnek működnie, biztosítva az elektronikus hírközlése vonatkozó szabályozási kereteket. A cél az átláthatóság és biztosítása és a diszkrimináció kizárása minden érintett szolgáltató számára, ami, foglal, ami vonatkozik a barak működésére is. Nagyon kíváncsian várom a kollégáim véleményét ezekről a véleményekről. És kérem a kollégáimat, hogy habozás nélkül osszák meg gondolataikat velem és kollégáimmal. Köszönöm szépen! Most az árnyék előadók következnek, legalábbis azok, akik jelen vannak. Skrupek úr, jól látom, itt van, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak munkájáért és a jelentésért. Nagyon fontos, hogy megfelelően támogassuk a technológiát, az iparágat, az újításban és az új szolgáltatások kidolgozásában az európai polgárok számára. A, az alapvető jogoknak érvényesülniük kell az elektronikus hírközlésben, és a szabályzásban mindig ki kell egyensúlyoznunk az, a felügyeletet, illetve a szabadság szempontjait a bereknek fontos a szerepe, de nem támogatom, hogy még egy EU ügynökség jöjjön ECB-ból létre. Ez nem támogatná a diszkrimináció ellenesség elvét és az alapvető jogok védelmét. Az iparak számára sokkal jobb volna, hogyha nem központosítaná ezt a funkciót folyamatosan a bizottság. A nemzeti szabály szabályozóknak meg kell osztaniuk tudásukat, ugyanúgy, hogy most is teszik. Hogyha valami nem rossz, miért kell megjavítani? Ez a nagy kérdés. Köszönöm. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Uh, no further uh, shadow or member. Ahogy látom, hogy többen nem kívánnak szólni, sem árnyék előadók, sem pedig képviselők. Én és árnyék előadóként megragadom az alkalmat, hogy röviden szóljak a véleménytervezetről. Véleményem szerint jó alap az ITRE bizottság számára, és elégedett is vagyok ezzel a javaslattal. Nagyon fontos eh, a végpontok közötti titkosítás elősegítése. Még egyet tovább is mennék, és legalább azt kérdezném, hogy nem volna-e jó lehetőség ez most arra, ha már egyszer egy ilyen reformon dolgozunk ebben az évtizedben, hogy bevezessük a végpontok közötti titkosítást alapvető normaként minden kommunikáció tekintetében az elektronikus felületeken. Ez volna a javaslatom. Minden esetre Petersen úr javaslatával nagyon elégedett vagyok, remélem, hogy megfelelően tudunk majd vitázni róla. Ha többen nem kérik a szót, akkor a bizottsághoz fordulok. Kérdezem, hogy szeretnének-e szólni, Ibol úr. Tessék. Thank you, and the Köszönöm szépen, elnézést, hogy a vita kezdete után érkeztem, elég messziről jövök. Gratulálok az előadónak és köszönöm a ma elhangzott véleményeket. Hasonló módosítókat láttunk más bizottságokban is, és készen állunk arra, hogy más bizottságokkal együttműködjünk a módosítók megvitatásában. Uh, köszönöm a bizottságnak, és köszönöm, hogy uh, bár uh, korábban kezdtük a vitát, úgyhogy mentegetőzésre semmi ok. Örülünk, hogy eljött. Péter Zenóra előadó, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Ami azt illeti, hogy hogyan tudjuk tovább javítani a titkosítás alkalmazását, és hogyan válhat ez alapvető normává. Én örülök, hogy erről beszélhetünk, hiszen ez nagyon fontos kérdés, és fontos kihatásai is vannak. Tekintsük át, hogy hogyan tudjuk ezt előmozdítani, képek úr. Nagy kérdés, hogy létre kell lehozni egy új ügynökséget. Szerintem szükség van erre és jó megoldás, de én el tudom fogadni, hogy önnek más az álláspontja az ügynökség létrehozásával kapcsolatosan. Én azt mondanám, hogy hogy a most előttünk álló anyagok alapján indokolt az ügynökség létrehozása, én, én ezt továbbra is így gondolom. Minden esetre köszönöm szépen az észrevételeket, és én jó magam, a munkatársaim és a titkárság is nagyon kíváncsian várják a további észrevételeket. Köszönöm. And, uh... Köszönöm szépen. Most mindenki tájékoztatok arról, hogy a módosítók benyújtásának határideje május 3-a 10 óra, délelőtt 10 óra. Ez már lassan itt is van, úgyhogy kérem ezt tartsák, figyele, vegyék figyelembe és azt se felejtsük el, hogy az átdolgozott módosításokban a 105 szabály alatt alapján járunk el a módosítók benyújtásában. Kérem, hogy biztosítsák a szabályok betartását, hogyha ez nem történik meg, akkor nem tudom befogadni a módosítókat. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy megjelentek ezen a vitán. A következő témánk a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése. A három oldalú tárgyalások jelenlegi állásának ismertetése a mai témánk már történt három trialógus, a következő május 10-én lesz. A Libe társ előadója Sargentini asszony. Ő szeretne beszámolni a jelen állásról, de nem tudott eljönni, úgyhogy felolvasom a beszámolóját helyette. In a year since the Panama paper... Egy év már eltelt a, a Panama iratok megjelenése óta, azóta még jobban érezzük, hogy milyen nagyon lényeges az átláthatóság, a pénzmosás, az adóelkerülés eh, tekintetében. Meg kell előzni, hogy a bűnözők eredhessék eh, a finanszírozási módjaikat és pénzmozgásaikat. A harmadik országokat is érint ez, és különösen a fejlődő országokat. Két trialógus megbeszélés történt már a negyedik pénzmosás elleni csomaggal kapcsolatban egyetemen kiderül, hogy mindannyian fontosnak tudjuk, hogy jó eredményeket érjünk el a pénzmosás, az adóelkerülés és a terrorizmus területén. Alkalmunk volt arra, hogy első orientációs vitát tartsunk ezzel kapcsolatosan a különböző aspektusokról, például a nyilvántartásokról, amelyek eh, a különböző alapok és társaságok eh, tulajdonosait tartják nyilván. Társadalmaként nagyon fontosnak tartom, hogy eh, a tényleges tulajdonosok nyilvántartásához hozzá lehessen férni, elkerülve az jogi kiskapuk létrejötték, amelyeket kihasználhatnak bűnözők, és ki is használnak. Remélem, hogy a tanács egyetért a parlament álláspontjával. A következő háromoldalú tárgyalás, ahogyan Szergentini asszony jelezte, május 10-én lesz. Ez csak tájékoztató pont volt, úgyhogy a bizottságnak nem is kell szólnia, még ha most jelentkeztek is, de ez szükségtelen. Én most a szavazásig felfüggesztem az ülést, ez 11 óra 40 perckor lesz, úgyhogy mindenki 26 egyet és megjelt egy jó kávét. Just to repeat, meeting is suspended until 11.40. Okay.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

Kezdjük. Próbáljuk elkezdeni a szavazást, kedves kollégák. And we will start. Tehát szavazunk. Köszönöm a segítséget. Az első szavazás automatikus adatcsere, a, a horvát gépjárművek kapcsán. Kezdjük is rögtön a szavazást, egyszerű eljárásról beszélünk, szavazást megnyitom. Mindenkinek sikerült szavaznia? Everybody voted? Okay, then the vote is closed. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Köszönjük szépen. Következik a, az Európai Unió és az Egyesült Királyság nem, jav, javítom magam, bocsánat, tehát javaslat az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti a külső határok és a vízum egy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat 2011 és 20 közötti időszakra szóló szól ez a jelentés elfogadása, egyből szavazzunk, szavazást megnyitom. Sikerült mindenkinek szavaznia, szavazást lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm, gratulálunk Zdechovski úrnak, az előadónak. Következő szavazás. az Európai Unió alapjogi ügynöksége 2018 és 22 közötti többéves keretének létrehozásról szóló tanácsi határozat témájában készült jelentős Angelika Mliner az előadója ennek a jelentésnek. Egy jóváhagyásról van csak szó, egyszerű szavazás, egyből meg is nyitom a szavazást. Ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor a szavazás lezárom, és megállapítom, hogy meggyőző többséggel elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak, Bravo Molinár asszony. Excuse me, I don't have... Elnézést, nincs nálam a szavazókártyám. Engem is kérem, számoljanak bele. Yeah, we will, we will mention it in the minutes. Thank you. Jó jegyzőkönyvben ezt fogjuk megemlíteni mindenképpen. Következő pontra ugrunk. A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok Eh, ennek az átdolgozása. Előadónk Sophie Nitveld, egy technikai korrekciót kell bejelentenünk. A második bekezdés a 21-es kompromisszumban az effectively szó után. Any case no more than 20. That... De semmiképp sem több, mint 20. Ez tehát a helyes megfogalmazás, a technikai korrekció, a frakciók minden fogadták. Most pedig megadom az előadónak a szót, parancsoljon, illetve asszony. Köszönöm. Sok hozzáfűzni való ezen a ponton nincsen, szavazzunk. Go to the vote. Um... Jó, akkor tehát szavazzunk. es és 53-as módosítók, amelyek megegyeznek, ezekkel kezdjük, szavazást megnyitom. Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát? Csodás! nem fogadtuk el egyiket sem. Egy A kompromisszum, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Egy b kompromisszum. Mindenki szavazott? elfogadtuk. Kettes kompromisszum, szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, szavazást megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Szavazás lezárom. Ötös kompromisszum. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Következik 207-es módosító. Csak a második részről szavazzunk. Szavazást lezárom, elfogadtuk. A 7A és 7C kompromisszumról szavazunk blogban. Elfogadtuk. 235-ös és 236-os megegyező módosítókról szavazunk. nem fogadtuk el. 237-es módosítóról szavazunk. Nem fogadtuk el. 7B kompromisszummal folytatjuk. Szavazás lezárom nem fogadtuk el. Ne felejts el az én szavazatomat, elnök úr. Én mellette vagyok. Akkor Lunacek asszony szavazatával elfogadtuk. Sorry? Okay, so Okay, so we do the vote once more. Még egyszer szavazzunk, hogy biztosak legyünk. With the, with the vote of uh, Ms. Lunacek, the vote is open. On 7B. Yeah. A 7B-ről szavazunk újra. So everybody voted. Yes, the vote is closed. Okay, so then the amendment is rejected. Nem fogadtuk el mégsem. akkor 238 és 239-esről kell szavazni, ezek megegyeznek. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. És a 31-essel folytatjuk. Szavazást megnyitom. 31-es. Voted. The vote is closed. Szavazást lezárom. Ezt sem fogadtuk el. Folytassuk a nyolcas kompromisszummal. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Szavaznunk kell még 255-ös módosítóról szavazást. Megnyitom. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 9A kompromisszummal folytatjuk. Szavazást lezárom, elfogadtuk. 9B kompromisszummal folytatjuk. Nem fogadtuk el. A 282-es módosítóról kell szavaznunk. Szavazást lezárom. Elfogadtuk 280 284-es, erről szavazzunk. Nem fogadtuk el, 285-ösről szavazunk. lezárom, nem fogadtuk el. Tízes kompromisszummal folytatjuk. Elfogadtuk. 11 A, 11 C és 11 E kompromisszumokról blogban szavazunk. Szavazást lezárom, elfogadtuk. 11b kompromisszum következik. Szavazást lezárom, nem fogadtuk el. 311 es folytatjuk. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 310-es következik. Elfogadtuk. 11D kompromisszum következik. egyet több epp is van. There's one EPP too much, I'm sorry. One EPP too much. Uh, so the EPP needs to take one card out, I'm sorry. Egy néppárti képviselő kérem húzza ki a szavazókártyáját. Thank you. Uh, that's one too much. Okay. Vote is closed. Most már jó, és el is fogadtuk. Tizenkettő A és 12 C kompromisszum blokkban. Szavazást lezárom, elfogadtuk. 12 B kompromisszum következik. szavazást lezárom. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum következik. Elfogadtuk. 357-esről szavazunk. Megint egyel több néppárti szavazott a kelleténél. Sajnálom. Most már jó, szavazás lezárom. Mm, nem fogadtuk el. 14-es kompromisszumra ugrunk, szavazást megnyitom. Tizen négyes Megint egyet több néppárti van. Jó, rendben van. szavazás lezárom. És elfogadtuk. 15-ös kompromisszummal folytatjuk. Szavazást megnyitom. Már megint egy több a néppárt, hát nem tudom, hogy mi folyik, de ez így nem lesz jó, kollégák. Rendben, köszönöm. Elfogadtuk. A 16A kompromisszum következik. Szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 16B következik. Szavazást megnyitom. és lezárom, így elfogadtuk. 17A kompromisszum következik, és a 17D blogban szavazunk, szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk így ugrunk 427-es és 428-as módosítókra, amelyek egyébként megegyeznek. Szavazást megnyitom, szavazást lezárom, nem fogadtuk el. 429-es módosító. Elfogadtuk. 17B kompromisszum, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom, és ezt elfogadtuk. 17C kompromisszum, szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum következik, szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A 19-es következik, 19-es kompromisszum. Szavazást lezárom, ezt is elfogadtuk. 20-as kompromisszum. Szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 21-es kompromisszum. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 22-es szavazást megnyitom. Remélem, hogy a tolmácsok tudják követni ezt a gyors tempót. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 23-as kompromisszumnál tartunk szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 518-asról szavazunk. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 519-es következik, szavazást megnyitom. Lezárom nem fogadtuk el. 520-as szavazást megnyitom, lezárom. Ezt nem fogadtuk el. 521-es. Megnyitom, lezárom, nem fogadtuk el. 24-es kompromisszum. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 25-ös kompromisszum. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 26-os kompromisszum. Szavazást megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. 54-es módosító szavazást megnyitom. Tehát, mint említettem, az 54-es módosítónál tartunk. Nem fogadtuk el. 55-ös módosító. Nem fogadtuk el. 56-os módosító. Megnyitom, bezárom. Nem fogadtuk el. 27-es kompromisszummal folytatjuk. Szavazás lezárom, elfogadtuk. A 60-as módosító következik. Lezárom. Nem fogadtuk el. 61-es szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el. 28-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es kompromisszum. Ez a következő. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 31-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 34-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 34. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 36-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 38, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 39-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 97-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 96, megnyitom a szavazást, Lezárom. Úrike Lunacek szavazatával együtt elfogadtuk. 98-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 99, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva a százas. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 40-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 41, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 42-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 108-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 43-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. 44-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 45-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 121-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 122, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 123, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 124, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 125, megnyitom a szavazást. elutasítva. 126, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 127, nem, hanem oka fogyott. 46-os kompromisszumról szavazunk, most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 47-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 47-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 49-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 123, nem, 135, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 136, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 137, megnyitom a szavazást. Lezárom, bizonytalankodik az elnök, elutasítva. 138, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Most nézzük az Ample 31-et, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ample 33, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Ample 34, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 39, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most következnek a preambulum bekezdések, Ebből kettő, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Ample 15, és most felolvastam a kiegészítést, a dömping gyakorlatokkal kapcsolatosan megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. A módosított szöveg egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. Most a tárgyalások megnyitásáról, a megbizatásról és a tárgyalócsapatról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. El is fogadtuk. Gratulálok az előadónak. Was it that? Okay, we are done, colleagues. Thank you very much. Akkor végeztünk, és mindenkinek kellemes délután.